Üdvözlöm Önöket! Folytatjuk a következő napirendi pontunkkal. A jelentés tervezett az Európai Parlament ajánlásával a tanács számára az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól. Hát egy elég bonyolult és hosszú cím, de ez egy nagyon fontos téma az Európai Parlament számára. Ezt a ez a kérdés már gyakran felmerült a viták során. A legutóbbi vitánk során Szakovszki lengyel külügyminiszterrel kételjeinknek adtunk hangot azzal kapcsolatban, hogy a tanács eredeti elképzelése mit is tartalmaz. Mindenképpen érdekünk főződik ahhoz, hogy hatékony és rugalmas legyen ez az alapítvány, amelyel hozzá lehet járulni a demokrácia fejlődéséhez. Az imént beszéltünk két nagykövettel, a szudáni, illetve a kongói demokratikus köztársaságban jelölt nagykövettel, bár demokratikusnak nevezi magát ez a köztesület, de ezért mi rászorul a segítségünkre, és szerintem itt is jól jöhet majd az Európai Demokráciai Alapítvány. A jelentés készítünk Alexander Graf Lambsdorff, aki itt marad velünk, és átveszi a jel, az elnöki tisztemet is, amikor nekem el kell adni a termet. Számos jelentéstevő szakértő van itt, Krisztof Tanovszki, külügyminiszter helyettes, és itt van közöttünk Lengyelországból. Azt kérném mindenkitől, hogy tényleg mindenki nagyon pontosan és röviden tegye fel a kérdését, mert nincsen sok időnk. Kezdjünk is neki. Magozata Lekolevska asszony következik az Európai Külügyi Szolgálat illetékese, és övé a szó. Um, Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál az, hogy beszélhetek a külügyi szolgálatért Mácsi Popovski nevében. A lendület megváltozott, ezt láthatjuk a szomszédsági politikában, láthatjuk, hogy a keleti szomszédságban is változnak a dolgok. A fő megbízott egy közös nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban, hogy milyen mértékben változik a szomszédságunk. Az Európai Demokrácia Alapítvány, amely a demokratikus folyamatokat támogatja a szomszédságunkban, az egyik leginnovatívabb elképzelés, ami ebből a közleményből származik. A külügyi tanács támogatja ezt az alapítványt, és ezt már a június 20-ai következtetéseiben is támogatták. A december 1 következtetésében a külügyi tanács megerősítette támogatását az Európai Demokrácia Alapítvány irányába, és gyors létrehozására szólított fel. A nyilatkozat szolgál az Európai Demokrácia Alapítvány létrehozásának alapjául. A fő elképzeléseket már az illetékes bizottsági szervekkel, kabinetekkel, az Európai Parlamenttel is megmutattuk, főként az AFET-tal, a DEV-vel, illetve az Emberi Jogi Albizottsággal. A külügyi szolgálat konzultált a civil szervezetekkel, a különböző kutatói fórumokkal az elmúlt hetekben. A legfőbb célkitűzésünk az az, hogy egy olyan eszközt hozunk létre, amelynek egyértelmű hozzáadott értéke van, és kiegészíti a már meglévő politikákat és eszközöket, főként az európai szomszédsági politikát, az EIDHR-t, illetve a, a tanács demokrácia támogatási következtetéseim. A következők az elveink, a demokrácia alapítvány a szomszédságra fog koncentrálni, viszont ez nem zárja ki azt az opciót sem, hogy a jövőben ezzel reagálni lehet az átalakulási folyamatokra más földrajzi területeken is. Az alapítványnak szigorú lesz a mandátuma, egy támogatási mechanizmus lesz, a kialakuló politikai mozgalmak számára, az alulról szervezkedő szervezetek számára, a fiatalok mozgalmai számára, és más politikai, szociális szerepvállalók számára, akik aktívan részt vesznek az átalakulásban, és akik békésen lépnek fel az országuk átalakulásáért. Tehát demokratikus teret kívánunk nyitni az átalakulás számára. Ezek azok a fő elementek, elemek, amik megkülönböztetik ezt a már meglévő eszközöktől. Ez a demokrácia alapítvány magán nem profit egységként fog működni, függetlenül hozza meg a döntéseit, mindenfajta támogatási döntést ebbe beleértve. A demokrácia alapítvány együtt fog működni az EU intézményekkel, illetve a tagállamokkal, és célja az, hogy gyorsan hozzon meg és rugalmasan hozzon meg döntéseket. Ez a kulcsfontosságú pillére az alapítványnak, és a cél az az, hogy bezárjuk azt a hézagot, ami a jelenlegi eszközök között tátong. És ez lesz a fő hozzáadott értéke ennek az alapítványnak. Az EU intézmények és főként az Európai Parlament részt fognak venni a Demokrácia Alapítvány iránytó tanácsában, Az alapítvány együttműködésre törekszik majd a többi releváns szereplővel, mint például a potik alapítványokkal, civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy konzisztens legyen a munkája, viszont támaszkodni fog ezen szervek tapasztalatára is, és szeretné elkerülni a megkettőződést is. A demokrácia alapítványnak megvannak a pénzügyi, illetve szerződéses jogai, szabályai, viszont nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő pénzügyi kezelés, átláthatóság és elszámoltathatóság legyen, és meglegyen a hatékonyság, rugalmasság és gyors e, támogatásnyújtás is. Az EU alapok figyelembevételével fontos az, hogy az EU költségvetési rendeletét mindenképp megfelelően fogják alkalmazni. Ezen kívül azt várjuk, hogy a demokrácia alapítványt először a tagállami támogatásból, illetve EU alapokból fogjuk finanszírozni. A javaslat tartalmazza az alapvető felteleket, amivel létrehozni a mandátumot. Vannak technikai részletek is, amiket majd még később kell meghatározni a munkacsoportok munkája segítségével, amiket még létre kell hozni, és az Európai Parlamentet is be kell vonni ebbe a munkacsoportba. Kíváncsian várom a megjegyzéseiket, elképzeléseiket, és örömmel jelentem be azt, hogy Marcin Popovski úr 12 óra körül fog ideérni, és ő is örömmel fog mindenfajta kérdésükre válaszolni. Köszönjük összefogott mégis uh, igen érdekes bevezetőjét, most pedig Kristóf Strafstonnak adom meg a szót. Thank you for the invitation. A lengyel elnökség nevében köszönöm a meghívást. To debate on És köszönöm, hogy a demokrácia és az Európai Demokrácia Alapítvány kérdését napirendre tűzték. De jó. Lengyelországban Európa a demokrácia forrása. Ez az, ahol a demokrácia született. There is no better space for debate issues. Ennél jobb helyet nem is találhattunk volna arra, az Európai Parlamentnél jobb helyet arra, hogy arról ezt eh, még cseréljünk, hogy hogyan segíthetjük a demokráciát, a demokrácia építését eh, Európán belül. Eh, erről fontos beszélnünk. Ugyanakkor a lengyel soros elnökség hat hónapja alatt különösen egyértelművé vált, hogy újító jellegű megoldásokra és eszközökre van szükség, nem csak gazdasági kérdésekben, hanem politikai kérdésekben is közvetlen közelségünkben, közvetlen szomszédságunkban és távolabb is. Az elmúlt fél évben a demokrácia alapítványjal kapcsolatban jó néhány javaslatot tettek a tagállamok, és az európai intézmények is. Hiszen arról vitázunk, hogy hogyan lehet garantálni a hozzáadott értéket. Of European Endowment is to bring added value in our... A demokrácia alapítvány hozzáadott értéket jelenthet azon kapcsolatainkban, amelyeket azon országokkal tartunk fenn, ahol a demokrácia képítésén munkálkodnak, ahol több nagyobb mértékben szeretnének önrendelkezést maguknak. Az Európai Demokrácia Alapítvány Különösen fontos Észak-Afrikában az arab tavasz eh, kontextusában, de Belarus ügyében eh, barátommal, akit most mellettem a lengyel és a belarusz demokrácia építésén közösen dolgoztunk. Szükség van a demokrácia alapítványra a Mediterráneumban, illetve a keleti szomszédainknál, és akár távolabb, jóval távolabb, mondjuk Bonában is. Az Európai Demokrácia Alapítvány tekintetében Euró, eh, Lengyelország a lehető legpro-európaibb. Tehát szeretnénk mind a tagállamokat, mind az uniós intézményeket bevonni ebbe. Kicsik sem férhet hozzá, hogy az Európai Parlamentnek különleges szerepet kell szenni, akár csak a külszolgálatnak, az európai külszolgálatnak, hiszen az ő részvételük nélkül a kezdeményezés sikere elképzelhetetlen. hogy azt említették, ennek az eszköznek gyorsnak, rugalmasnak, hatékonynak kell lennie, és azt kell segítenie, hogy a pluralizmust, a vitát honosítsuk meg az érintett országokban és társadalmakban, ahol még nincs pluralizmus, nincs igazi, nincsenek, nem gyakorolhatják az emberek a szabadságjogaikat ezeken a területeken. a legutóbbi segélypolitikai hatékonyságról szóló konferencián, ahol a BRIC országok India, Kína, Brazília eh, kapcsán azon kezdtünk el gondolkodni, hogy milyen szerepet kell játszanunk, milyen felelősséget kell felvállalnunk az együttműködésben, a szomszédság politikában, közvetlen szomszédainkkal és távolabb, a világ távoli sarkaiban is. Right is something what is common for all of us on one side, hiszen biztosítani kell, hogy azok az alapvető emberi jogok, amelyek mindenki számára biztosítandók, emellett azon politikai mozgalmakat is segítsük, támogassuk, azon politikai szereplőket segítsük, támogassuk, akik a pluralizmus és a demokrácia értékeiért harcolnak, és hajlandóak, készen állnak együttműködni velünk, és készen állnak, hajlandóak demokratikus választási lehetőséget nyújtani a hazájuk számára. Ezért támogatjuk egyértelműen az Európai Demokrácia Alapítvány gondolatát, és meggyőződősünk, hogy közös kezdeményezés kell, hogy legyen ez az Európai Unió tagállamainak és intézményeinek. Köszönöm szépen miniszter úrnak, és örülök annak is, hogy az Európai Parlament szerepét is kiemelt, és remélhetőleg ez majd látható lesz, hiszen a demokratikusan megválasztott parlament a közös érdekeinket szolgálja. Valicska úr, aki a Nemzetközi Konzorcium Európa Belarus vezetője, a szó most tessék. Köszönöm szépen! mielőtt még az Európai Demokrácia Alapítványról beszélnék, hadd mondjak köszönetet azért, amiért meghívtak ide, és azzal kezdeném a beszédemet, hogy egy kontextusba helyezem Belarusziát, és felvázolom azt, hogy mi a politikai helyzet, hiszen Belarusiát gyakran egyfajta tesztként veszik, hogy mit lehetne tenni a civil társadalom a demokrácia területén. Amikor az Európai Demokrácia Alapítványról beszélünk, akkor ezt úgy vesszük, hogy 2010 decembere óta tulajdonképpen veszélybe sorolták a liberalizációt, és az új szociális és politikai helyzet egy hideg polgárháborúnak tekinthető. Ezen kívül szignifikáns trendeket láthatunk annak irányába, hogy korlátozzák a szabadságokat, az emberi jogokat, és majd példát mondjak, meglát, megnézhetjük azt is, hogyan úgy jogszabályok vannak a nemzetközi támogatások felhasználásáról, illetve a gyülekezési jogról is. Ezek olyan lépések, amelyeket meg kellene, hogy amelyekkel megakadályozzák a, a, az állampolgárok bizonyos jogait. Harmadik pont. Minden független szereplő Belarus ban politikai szereplők, másképp gondolkodók, rájuk úgy, tekinteni, úgy kell tekinteni, mint a belorusz civil társadalomra. Minden, ami független, az civil szervezetnek, szervezetnek minősíthető. Másrésztről azt is értenünk kell, hogy a civil társadalom a civil szervezetek kevéssé lehetőek a, az állampolgárok számára Belarusziában. Egy második gyengeség, gyenge pont az az, hogy nincs megfelelő koordináció a független szervek között, a politikai, illetve a civil szervezethez tartozó szereplők között. Nincs kapcsolat, félreértések vannak, nincs meg a bizalom, de mindig messze vagyunk attól, amire szükségünk lenne. És még egy dolog, a források kérdése, csak a demokratikus erők számára érhető erre nemzetközi támogatás, nincsenek belső források, ezeket nem lehet felhasználni ilyen célokra. Az EU támogatást növelték az elmúlt időszakban szignifikánsan, viszont eh, ennek csak kis részét lehet felhasználni a demokratizálódási törekvésekre. Az NSA hoz regisztráció kell, és eh, az EDHR pedig túl kicsi. Mi történt az elmúlt tíz évben? Létrejött a kereti partnerség elképzelése, egy újfajta dinamikát hozott a civil szervezetek számára, és eh, úgy gondolják, hogy ezzel meg lehet változtatni valamit és ezzel kapcsolatot lehet építeni az európai intézmények irányába, legalábbis civil szervezeti szinten. Tehát ebből a perspektívával ki indulva nekünk miért is tetszik az Európai Demokrácia Alapítvány. Először is ez az elképzelés a demokratizálódás kérdésére koncentrál, hiszen a legtöbb helyi hatóság hasonló dolgot végez. ez itt uh, alulról építkezésről van szó. A demokratikus értékek támogatása szükséges. Másodszorban az Európai Demokrácia Alapítvány támogathatja az innovációt, és nem csak a standard megoldásokat. Az én hazámban innovatív megoldásokra van szükség, mert a standard megoldások nem működnek, legalábbis ez a demokráciát megelőző időszakban. Hogyha az alapítvány segíthet ebben, akkor sokat jelent. Harmadik dolog, gyors és független fellépésre van szükség, amely független a döntéshozatal bürokráciájától, és hatékonyan kell megcélozni mindezt, ezt várjuk a, az Európai Demokrácia Alapítványtól, ez hozzárult értéket jelent számunkra a többi EU mechanizmussal szemben. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, a demokrácia alapítvány mögötti elképzelés az az, legalábbis ezt így írják le most, hogy nagyobb figyelmet kívánnak szentelni a belső szereplőknek, szemben a mainstream modellekkel szemben. Milyen kihívásokkal kell szembenézni? Azt, hogy jobban támogatjuk a demokratizálódást, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy demokratizálódás be is következik, tehát ez nem egy közvetlen út. A kérdés az az, hogy hogyan lehet előrelépést elérni, és eh, ez a legnagyobb eh, kihívás talán. Második kérdés. Hogyha arról beszélünk, hogy a demokratikus erőket támogatjuk, akkor kik a demokraták? Hogyan lehet őket pontosan azonosítani? milyen fajta támogatásra van szükségük. És ugyan lehet megszervezni ezt a támogatást úgy, hogy erősíteni lehessen az ország demokratikus szerepvállalóit. És még egy nagy kihívás. Úgy vélem, hogy ezt láthattuk az elmúlt évben a Bielacki ügyben. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a dilemmát megszüntetni az átláthatóság és a biztonság között. Mert mi szeretnénk azt, hogyha a szerepvállalók biztonságban lennének, sajnálatosan voltak olyan esetek, amikor nem voltunk biztosak a biztonság kérdésében, mert nagyon sok átláthatóság, olyan szabályok, amelyek normálisak Európa számára, vagy a demokratikus erők is szeretnék ezeket a szabályokat Belarusziában, viszont ennek az a hátulütője, hogy a demokratikus szereplőket bizonytalan helyzetbe sodorják. Tehát erre a kihívásra is megoldást kell találnunk. Beszélik erről is, hogy milyen javaslatok lehetnek hasznosak és relevánsak a mi perspektívánkból négyet szeretnék itt felsorolni. Az egyik az az, hogy struktúrált párbeszéd elvekre van szükség, és létre kell hozni egy olyan rendszert, amely koordinál a helyi szerepvállalókkal minden szinten, egészen a kezdetleges kutatástól egészen a programok végrehajtásáig és értékeléséig. Úgy gondolom, hogy az alapítvány sokkal inkább célirányosabb lesz akkor, hogyha a közleményt a rend, rendes szintre helyezik, és a helyi uh, nem csak kedvezményezetként látják. Másodszorban fontos az, hogy meghatározzuk azt, hogy milyen kötélem alapján válogatjuk ki a szerepelőket, és megnézzük azt, hogy milyen helyzetben van szükség ilyenfajta támogatásra. A támogatás nem vezetett sem a demokratikus szereplők felaprózódásához, sem pedig versenyhez közöttük. Láthatunk hasonló eseteket a keleti partnerség során, nem a kezdeményezés miatt, hanem a dinamika miatt. láthatok ezt Belarusziában. Belarusiában nem megfelelő a helyzet a politikai körök és a civil társadalom között, Örményországban pedig igazi verseny van a civil szervezet bizonyos táborai között a támogatás érdekében. Harmadik pontom. Szeretnék um, utalni arra az elképzelésre, amit szeptemberben fogalmaztak meg a Frida politikai um, dokumentumban. Itt három pillért fogalmaztak meg, a pretranzíció, a tra- so it, maybe it will help to make the átmenet előtti, átmenet közben és átmenet utáni országokra koncentrálnak. és ezáltal nagyobb erőnyöket lehetne elérni. Utolsó pontként pedig alapvető demokratikus képviselőkre van szükség. Az Európai Demokrácia Alapítvány felépítésében tehát egy szakértői csoport lehetne ez, egy értékelési csoport, de mindegy, hogy mi ez, de nagyon fontos az, hogy egyfajta intézményes komponenst építsünk be a Demokrácia Alapítványba. Köszönöm. For the difficult question. Köszönjük. Nehéz kérdések ezek, de hát ezek a javaslatok. Köszönöm a parlament nevében, nagyon fontos munkát végeznek önök. Shatlin Hélőt kérem az Open Society Institute Nyílt Társadalmi Intézettől, mielőtt Lambsdorff úrnak megadnám a szót, parancsoljon. Thank you, Chair, and uh, members of... Köszönöm, Elnök úr, tisztelt képviselők, kiváló lehetőség ez számomra, hogy önökhöz szólhatok ez ügyben, bár van, amit már elmondtak előttem, ezért megpróbálok rövid lenni. Egy olyan alapítvány nevében szólok, amelynek 30 év tapasztalata van a civil társadalom segítésében több mint 70 országban, és a helyi szervezeteket a demokratikus részvételben, folyamatokban segítjük. Kiindulási pontunk eh, az volt pár hónappal ezelőtt, hogy mi lenne a hozzáadott értékelnek a demokrácia alapítványnak, és az előttem szólók eh, több közül többen mondták, hogy eh, sokan dolgoznak ezen a téren. Hogyan tehetjük, hogyan biztosíthatjuk tehát, hogy ez az alapítvány is valamit hozzátesz. Mi támogatjuk az Európai Demokrácia Alapítványt, hiszen minden új szereplőre szükség lehet. Öt alapvető el van, amelyet követhet a demokrácia alapítványának biztosítás érdekében. Az első, hogy a helyi igényekre reagáljanak. Ez az alulról fölfele építkezés, amelyet a meglévő uniós támogatási rendszerekben gyakran nem látunk. Különösen fontos jogos kérdéseket tesznek fel, nem csak a kormányzati erők részéről, hanem a civil szereplők részéről, például az ASEAN, az ASEAN rezsim támogatása az Amerika, az Európa részéről szintén ilyen volt. Nem a So in practical terms, uh, the... Gyakorlatilag tehát a demokrácia alapítványnak meg kell találni az egyensúlyt. Egyrészt uh, stratégiainak kell lennie, másrészt a helyi ötletekre kell reagálnia. Például nyílt pályázatokon keresztül a demokrácia alapítvány hatékonyabb lehet, mint hogyha Brüsszelben bürokraták által lefektetett kritériumok alapján járna el. Hiszen a jelenlegi eszközök esetében sajnos pont ez a helyzet. Másodszorban sorban a politikai változásokat sürgető szereplők lehető legszélesebb körét kell támogatni. Nem csak az országon belülről, hanem kívülről is érkezhetnek ilyen hangok. Itt nem csak a bloggerekre gondolok, hanem a szolidaritás szakszervezetre, amely nyilván a javaslat tevőjük szem előtt is löveget szakszervezetek, szociális szervezetek, különböző szereplők ezen szervezetek a jelenlegi eszközök támogatásából nem részesülnek. Például az EED támogatása lehetne mondjuk például az, hogy az Európába ezeket a másként gondolkodókat Európába invitáljuk különböző ösztöndiakkal, a diaszpórát támogatjuk, amelyek gyakran kapcsolódnak az éppen megszülető politikai struktúrákhoz. A Demokrácia Alapítvány célja, hogy teljesen független, ne részrehajló legyen, hogy ne csak a győzteseket támogassa, az ideológiai szövetségeket el kell kerülni, valós vagy vélt szövetségeket, nem szabad, hogy diszkriminatív módon nyújtson támogatást, ha például az Európai Unió egy Egyiptomban az elmúlt hónapokban eh, egy pártot támogatott volna, és a nép elutasította volna ezt a pártot, akkor az katasztrofális eh, eredményekkel járt volna a szervezeti struktúrában a különböző védmechanizmusokat, védőmechanizmusokat kell építeni, például ha az igazgató tanács tagjai rotációban látnák el a feladatukat, akkor az beválna, mi ezt már tapasztalatban mondjuk, hogy ez működőképes, így az összeférhetetlenséget is megelőzhetjük, illetve a projektek támogatása is valóban független lenne. Nem szabad kifi, ez is az a negyedik pont, figyelmen kívül hagyni az átalakulás kontextusát. Az előttem szólóktól hallhattunk arról a három pilléről, amely az átmenet különböző szakaszait jelentik. Grúziában vagy például pártfúziót láthatunk, egy zárt országról van szó, mint Belarus, eh, vagy eh, Libiához hasonló konfliktus utáni helyzetről beszélünk, hiszen ettől függ, hogy milyen eh, felépésre van szükség. Végezetül az előttem szólók elmondták a rugalmas, újító jellegű, kockázatvállaló jelleget. Ezek olyan jelzők, amelyeket a civil társadalmi szereplők nem nagyon használnak a meglévő uniós eszközökre vonatkozóan, hogyha beszélnek velük, akkor tudják, hogy mire gondolok. Szeretnénk, hogy a demokrácia a alapítvány nem az utolsó mencsvár lenne, hanem az első fórum, ahova fordulhatnak. Ez egy olyan kezdeményezés, amely remélhetőleg más uniós eszközökbe is beépíthető lesz az EIDHR munkáját kiegészítheti ez a demokrácia alapítvány, de csak akkor, hogyha hitelesen működik, ehhez azonban szorosan kell kapcsolódni az intézményekhez, azt kell, hogy érezzék az aktivisták, hogy az Európai Unióhoz kapcsolódik, de nem az Európai Unió irányítja közvetlenül, hogyha a demokrácia alapítványon keresztül segít az Európai Unió, akkor, és ezt előre tudják, akkor könnyen elnyomatóak ezek a szervezetek, ezért kell körültekintően kell eljárnunk, ennyit szerettem volna bevezetőként mondani. And, uh, if all the criteria... Köszönöm szépen ezt a bevezetőjét. Persze a nagy célkérdésekkel kezdjük, aztán meglátjuk, hogy a valóság van ebből mi lesz. Most át is adnám mind az elnökletet, mind pedig a szót Lambsdorff úrnak aki a jelentés készítőnk itt a szakbizottságban, megtartja ő is a, bemut, a bevezetőjét, utána az álnyék jelentés tevők következnek, a képviselők, és remélhetőleg konstruktív lesz a vita. A lengyel és a dán soros elnökség remélhetőleg figyelembe veszi majd az ajánlásainkat, és lehetőségünk nyílik majd arra, később, hogy létrejön ez az alapítvány, ami nagyon fontos nem csak az országok számára, hanem az EU számára is. Lambsdorff úr, köszönöm szépen! Elnök úr, hadd köszönjem meg a vendégeinknek, hogy eljöttek, és részt vesznek ebben a vitában. Nagyon fontos meghallgatni azok hangját, akik a helyszínen dolgoznak, azokon a helyszíneken, amiket mi támogatni szeretnénk, és valóban meg kell vizsgálni azt, hogy jövőben mit tehetünk köszönöm szépen Stanovszkinak, eh, Ulad Vigyelicskának, köszönöm mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani az elnyék jelentéstevőknek is a konstruktív megközelítésükért, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságbeli kollégáknak a nőjogi, illetve a fejlesztési szakbizottságból, akik bizonyos javaslatokat tettek amelyeket szeretnének az ajánlásban látni. Három részre osztanám a beszédemet. Először is szeretném elmondani azt, hogy miért beszélünk egyáltalán erről az alapítványról. Másodszorban szeretném megmutatni, hogy mik a fő elemei az ajánlást tervezetemnek. Röviden pedig szeretnék beszélni az Európai Parlament eh, szerepéről az demokrácia alapítvány esetében. Hadd kezdjem azzal, hogy emlékeztessek arra, hogy miért is beszélünk erről. Beszéltünk arról, hogy az Európai Unió kevését támogatja a demokráciai szereplőket, például az arab tavaszban. Nem szeretném megismételni mindazt, amit elmondtak, nagyon diplomatikusan fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy milyen frusztrációk jelentkeztek az eszközeink reagálásával kapcsolatban főként a déli szomszédságunkban. Lehet, hogy létre lehetne hozni valami újat, és valami eddig nem látottat még, és ezzel vissza lehetne állítani a hitelességünket azok szemében, akik a demokratizálódásért küzdenek, és itt nem lennek talán olyan nehézségek, mint amivel szembe kell néznünk most egy olyan egységet szeretnék létrehozni, amely gyorsabban és rugalmasabban tud reagálni, amely kevésbé bürokratikus és könnyebb eljárásokkal rendelkezik. Nem szeretnénk sem helyettesíteni, sem pedig megkötőzni azokat a munkákat, amiket a többi szerv végez. Főként nem szeretnénk helyettesíteni az EIDHR erőfeszítéseit. Ez egy kiegészítő jellegű eszköz lenne. Hadd mondjam még egyszer, az EIDHR nagyon jó munkát végzett az elmúlt években a parlament szerint, és továbbra is támogatjuk ezt. Ugyanakkor korlátozott a mandátuma, és viszonylag hosszadalmasak az eljárásai, és ezért eh, korlátozott a hatása is. Szeretnénk egy rugalmasabb eszközt, de az EIDHR ez egy külön eszköz az Európai Demokrácia Alapítvány mellett. Az Európai Demokrácia Alapítvány olyanokat is lehet támogatni, őket korábban nem támogattunk, bármilyen okból kifolyólag, és így hozzá lehet járulni a demokratizálódás folyamatához. És tudjuk, hogy valóban van erre igény. Mik a fő pontjai az ajánlásomnak? A fő irányelv az az, hogy szinergiát és kiegészítő jelleget hozzon létre a többi programmal szemben. Ez az alapítvány kontextspecifikus megközelítést fog alkalmazni alulról felfele építkező megközelítést, és lehetőség lesz arra, hogy gyors átprogramozás valósuljon meg. Nem lesz regionális vagy helyi iroda, viszont a know-how a titkárságon belül, illetve a koordináció a brüsszeli intézményekkel, és főként a külügyi szolgálattal rendkívül fontos lesz. És ezért fontos az, hogy itt legyen Brüsszelben a központja ennek az alapítványnak, tehát közvetlen támogatást fog adni a szerepvállalóknak ez az alapítvány. Széles körül lesz a célcsoport, beletartoznak a fő politikai szerepvállalók, mint például a feltörekvő politikai szereplők, politikai pártok, alulról felfelépítkező szerve, bloggerek, másik gondolkodók, tehát eléggé széles körül lesz a hatája mindennek. Ezen kívül nem lesz társfinanszírozási előírás, a támogatások során. A struktúrák nagyon fontosak lesznek, remélhetőleg úgy tudjuk kialakítani majd ezt, hogy egyfajta hibrid struktúrával rendelkezzen, vagyis egy olyan öm, egység lesz ez, amely autonómiára, illetve elszámoltatatoságra törekszik. Ez nagyon fontos, és és így a teljesítménye sokkal fókuszáltabb lesz, mint a jelenlegi eszközöknek vagy szerveknek. Hadd zárjam le azzal, hogy néhány szót szóljak az Európai Parlament szerepéről. Szerintem az egyensúly, amit felvázoltam, az elérhető úgy, hogyha a parlamentet bevonjuk. Az EU hozzájárulása az Európai Demokrácia Alapítvány költségvetésébe, meg kell felelni az Európai Unió költségvetési rendetelének és a az ellenőrzéseknek. Az Európai Parlamentnek áttekintést kell kapnia az EDA tevékenységéről, nem csak intézményi okok miatt, hanem amiatt is, hogy ez az a hely, ahol demokratikusan megválasztott politikusok vannak, és ők tudják, hogy mi a demokrácia. A, ezért be kell vonni a képviselőket is az alapítvány igazgató testületébe, segítetnének létrehozni a politikai, illetve stratégiai irányvonalait a demokrácia alapítványnak. Arról még beszélni kell, hogy hogyan fog kötődni a végrehajtó bizottsághoz a parlament. A parlament részvétele legitimációt, illetve áltatotosságot fog jelenteni a demokrácia alapítvány szempontjából, és örülök annak, hogy be is jelentették, hogy lesz egy munkacsoport, amelyben a parlament is részt vesz, és amely a és amelyben a tanács is részt fog venni. Egyértelmű ezért kell adni arra, hogy a parlament hajlandó részt venni a konkrét modalitásairól szóló vitán, vitának. Köszönöm szépen, és most pedig rátérünk az árnyékjelentéstevőkre a különböző frakciók nevében. Mindenkinek két perce lesz. Az első felszólaló egy kollégát helyettesít eh, az EPP részre, Hans Gert Pöttering. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Lambsdorff úr. Valóban az árnyék előadónkat eh, helyettesítem. Szívesebben elutaztam volna helyette, de hát most már ez a helyzet. Azzal kapcsolatban szólnék először, amit Szaifi asszony mondott. Az a benyomásom, hogy nagyon is előre haladott állapotban vannak a dolgok, de nem szeretnék a projekttel szemben érveket megfogalmazni, de lennének kérdései. Mindannyian szeretnénk a demokrácia fejlődését támogatni, hogyha Fehér Oroszországról, az arab fejleményekről van szó. Mindegyik országban voltam, többször voltam Belarusban is, és mindenhol természetesen a demokráciát kívánjuk támogatni, ez világos. De mindig fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy a megfelelő eszközt választjuk -e ehhez. Lambsdorff úr azt mondta, hogy az európai demokrácia és emberi jogi eszköz az jól bevált. Az a kérdésem, hogy akkor miért nem adjuk az új feladatokat ennek az eszköznek, ahelyett, hogy egy új eszközt, egy új struktúrát állítanánk fel. Az új struktúra az kormányközi, minden bizonyal, és az a benyomásom, hogy az Európai Unió tagállamai fogják befizetni ebbe az alapítványba vagy alapba a pénzeket, és ebből persze e, rögtön jön a kérdés, hogy ki mennyit fog beleadni, és ki fogja ellenőrizni a pénzek felhasználását. Örömmel hallottam, hogy az elnök úr, Lambsdorff úr azt mondta, hogy az Európai Parlament kell, hogy az ellenőrzés jogát megkapja. De az teljesen biztos, senki sem kételkedhet abban, hogy valami fajta ellenőrzés biztosítani kell ami pedig azt a kérdést illeti, hogy ki lesz a pénzeknek a kedvezményezettje. Ezzel kapcsolatban teljesen világos, hogy elsősorban a helyi erőket, a helyi civil társadalmi szerveződéseket kell címzetként megjelölni, de azt is ajánlom, és hogyha megengedi, akkor egy Németország alapítvány elnökeként, a Konrad Adenauer Stiftung elnökeként mondanám azt, hogy Európában nagyon sok alapítvány van, és hallottunk is egy olyan alapítványtól most beszámolt, akinek tapasztalata van ezekben az országokban, tehát amely alapítványok kizárandóak a támogatásból, tehát nem szabad kizárni őket a támogatásból, éppen ezért a parlamenti munkának a része kell, hogy legyen, hogy itt is a feladatnak, a támogatási politikának a konkretizálását elvégezzük. És az utolsó megjegyzésem az lenne, hogy az alapelveket, a, az Európai Demokrácia Alapítvány működésének feltételeit, alapelveit mi parlamentként befolyásolnunk kell. Erre biztatok mindenkit kifejezetten. Elnök, köszönöm szépen Pötterünk úr, köszönöm a bátorítást, így fogunk eljárni. A következő hozzászól a listámon Veronique de Kaiser, aki a szociáldemokraták. Ő nem helyettesít senkit, ő maga az árnyék előadó. Je ne remplace personne. <laughs> Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, előadó úr. Osztom azt a véleményt, hogy ennek az új gond, ezt az új gondolatot az önök frakciója támogatja, ez egy új eszköz, mi szerint legyen valami, ami a feltörekvő demokratikus szereplőket támogatja rugalmasabban, azt hiszem, hogy jó néhány eszköz rendelkezésünkre áll már, ugyanakkor nem is aggódom, inkább egy kicsit vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy esetleg átfedés lesz, megkettőzzük, hogy pontosan milyen pontos formát ölt majd ez az eszköz. Puisqu'il va s'agir en partie euh, Részben tehát már volt szó itt az átvállalandó feladatokról. Először is ugye le kell szögeznünk, hogy európai pénzekről van szó, és bizonyos jogköröknek a ellátásáról. Tehát a kérdésem az lenne, hogy az Európai Parlamentnek mi lesz ebben a szerepe? Mi is befolyásolhatjuk a kialakuló struktúrát, annak a kialakításába beavatkozhatunk, és részt vehetünk a pénzek elköltésének ellenőrzésében. Szeretném, hogyha itt egy politikailag kiegyensúlyozott eljárásmód alakulna ki, és az Európai Parlament politikai képviselete kiegyensúlyozott legyen. Ugye mi nem politikailag semleges intézmény vagyunk, itt a frakcióknak a súlyát figyelembe kell venni. Ez azonban nem szabad, hogy az apparátust nehézkessé tegye, hanem demokratikusá kell tegye. Ami pedig a átfedéseket illeti, nem szabad, hogy a már meglévő eszközeink gyengüljenek az új eszköz felállításával, el kell kerülni a kettős munkavégzést és a kettős pénzköltést is. Tehát ha az európai költségvetésből forrásokat költenek el, akkor nézzük meg, hogy azok hova mennek. Ezek az európai demokratikus és emberi jogi eszközből származnak, vagy pedig, vagy pedig más eszközből. Növeljük ennek az előbb említett eszköznek a pénzforrásait az újabb feladatokra, vagy máshonnan jönnek ezek a források. Tehát, hogyha új feladatok vannak, új pénzeszközöket kell erre biztosítani, és a és a és ezeknek az eszközöknek a helyi szervezetek közvetlen javát kell, hogy szak, szolgálja. Egyet értek azzal, hogy nekünk vannak, hogy a, hogy a helyi szervezeteket kell támogatni, és ebben támaszkodni kell a helyi hatóságoknak és alapítványoknak a tapasztalatára is, akik jól kiismerik magukat ezen a területen. Lambsdorff úrnak itt van egy nagyon jó ötlet, hogy hogyan lehetne az információ cserét biztosítani, ami a források allogációnak lebonyolítását illeti, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi a helyzet a helyi kapcsolattartókkal. Ugyanis ők felelnek majd a pénzek továbbításáért, azonban, hogyha ők politikai szervezetekből jönnek, hát ők sem tekinthetők semlegesnek. Vannak nagy német alapítványok, amelyek adott esetben politikailag exponáltak, ezeket nem, a, nem bízhatjuk meg a pénzek elosztásával. Nekünk a nyílt társadalommal és a nem kormányzati szervekkel kell együttműködnünk, a forrásokat, amiket elköltünk, a helyi résztvevők javára kell fordítanunk közvetlenül. Mr. Chair, I... Köszönöm, elnök úr. A szocialista frakció nagyon sok módosítót nyújtott be ehhez a javaslathoz, és hálás vagyok azért, hogy ezek többségét befogadták, az egy DHR-rel, ahol úgy érezzük, hogy átfedés van, ott tovább módosítókat fogunk benyújtani. Ez érdekes ez a meghallgatás, köszönjük, hogy megrendezték. Vannak azonban megválaszolatlan kérdések. A külügyi tanácssal kapcsolatban valóban minél hamarabb eh, el kell végezni ezt a munkát, de Többet kell tenni annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy ez a demokrácia alapítvány pontosan mit fog tenni. És gyorsabban kell reagálnia, és sokkal több pénznek kellene rendelkezésre állni, mint az eid ben Ugyanakkor Jó, rendben van, legyen újító jellegű, de hogyan tudunk egy innovatív jellegű eszközön keresztül az egyénekhez pénzt jutatni, nem csak a különböző civil szerve, szervezetekhez. Tehát az EIDHR problémái az új szervezetben is valószínűleg meg lesznek. Az Open Society Institute-tal kapcsolatban az európai bürokráciát lehetne kritizálni, jogos ez a kritika, Ugyanakkor van éppen elég civil szervezet, eh, akik kritizálnak minket, és próbálunk javítani a beérkező visszajelzések alapján. Remélhetőleg minél hamarabb eh, megtaláljuk a választ ezekre a kérdésekre. Kollégön Lochpila, de... Lochpila kolléga után Anurakis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy először is leszögezzem, hogy én nagyon is határozottan támogatom ezeknek az európai eszközöknek a felállítását. Azt is szeretném leszögezni, hogy egyelőre még a felállítás lehetőségéről beszélünk. Csak nem tudom, hogy miért ilyen habozó a folyamat, miért ilyen vontatott, a mellett szálltunk síkra annak idején, hogy Görögországban a katonai rezsim lelépjen a hatalomról. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen demokratikus eszközök milyen hozzájárulást jelentenek a társadalomban. a véleményünk szerint itt nem a népnek és a dolgozó rétegnek a harcát támogatja majd ez az eszköz, hanem az Európai Uniónak az agresszív imperialista politikáját folytatjuk más síkon, amit állítólagos emberi jogi szervezetek finanszírozásának köpenyege alá rejtünk. Az Egyesült Államoknak is van már egy ilyen alapítványa, amit a régen időkben alapítottak, ismeretesek az eredmények. Aztán itt van Franciaország példája, ott a szocialista párt és az Egyesült Államok összeütközésbe került, mert szélső jobboldali szervezetek kaptak finanszírozást amerikai forrásból. Tehát emlékezzünk eh, azokra a korábbi forradalmakra, amik történtek. Nem szabad tolerálnunk, elfogadnunk azt, ami itt történik. Nem szabad, hogy megengedjük, hogy más országoknak a belpolitikájába történjen beavatkozás. Szeretnék arra utalni, hogy a különböző administratív testületeknek a felállítására, ban is gondoskodnunk kell arról, hogy a külügyi szolgálat, a bizottság és a tagállamok képviselői is megfelelően képviselve legyenek, és biztosítani kell, hogy az Európai Unió külpolitikájától független legyen a működés. Úgy gondolom, hogy ez az új eszköz nem fog hozzáadott értéket hozni, hanem csak rosszabbítja a helyzetet elnök. André Zsib kolléga a következő. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Niektórych wypowiedziach, które tutaj słyszałem. Néhány. Néhány hozzászólásban ösztönzést hallottunk, hogy létre kell hozni egy ilyen eszközt. Más részről ugyanakkor azt is hallottuk, hogyha ennek az, az lenne a legjobb, hogyha ez az eszköz egyáltalán semmilyen hatáskört feladatot nem kapna nem lennének céljai, vagy legalábbis a tevékenysége korlátok között maradna, mert hogy ez az eszköz tulajdonképpen más országok belügyeibe fog majd csak beavatkozni. Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az eszközt olyan országokban kell bevetni, ahol nincsen működő demokrácia, ahol csak csírájában él a demokrácia. Ennek az eszköznek az kell, hogy legyen elsősorban a feladata, hogy a civil társadalmat támogassa. Azokat a társadalmakat, ahol a kezdeményezés a legalassóbb szinteken jelentkezik. Én megértem, hogy vannak félelmek az eszköz működésével kapcsolatban, hiszen biztosítani kell, hogy a már meglévő eszközöket kiegészítő módon működjön ez az új eszköz. Ez hangzott már el a legelső javaslatok kidolgozásaként is. Én úgy gondolom, hogy a Lambsdorff úr által javasoltak nem jelentenek fenyegetést e, a szomszédsági politikai eszközökre, vagy a demokratikus és emberi jogi eszközre vonatkozóan. arról kell gondoskodnunk, hogy ez az eszköz egy mély és tartós demokratizálódást segítsen elő. Tehát ott kell, hogy az eszköz működésbe lépjen, ahol még éppen csak születőben van a demokrácia. Úgy kell, hogy működjön, hogy a potenciális kedvezményezetteknek egy lehetőleg minél szélesebb körét lefedje. Ezzel egyidejűleg közvetlen előnyöket kell, hogy jelentsen a kedvezményezetek számára. Figyelembe kell azt is venni, amit Vadkericska kolléga mondott, ő nagyon jól ismeri egy ilyen eszköz felhasználásával kapcsolatban felmerülő kockázatokat, nevezetesen azt, hogy biztosítani kell egyrésztről az átláthatóságot, másrésztről, meg, tehát ugye meg kell mutatnunk, hogy kinek nyújtatunk segítséget, és akkor ugye ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy a Balacki eset ne ismétlődjön meg. Ugye eh, az ő esetében letartóztatás lett a dolog vége. Tehát az ő támogatása az közvetlen kiváltó oka volt az ő, őt ért retrocitásoknak. Tehát ezeket a dolgokat mind figyelembe kell vennünk ennek az eszköznek a felállítása, akkor is arról is gondoskodnunk kell, hogy gyorsan tudjon reagálni ez az eszköz, hiszen csak egy gyors reagálás lehet hatékony reagálás. Köszönöm, Kovál kolléga. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a vitában körvonalazódó első tézis az az, hogy az első lépéseket végre le kell zárnunk, nagyon sokan várják, hogy az első lépéseket lezárjuk végre. Nagyon sajnálom, hogy ebben a tervezetben nem látunk igazi költségvetést az eszköz számára. Kilenc különböző ez, hasonló eszközre fordítunk pénzforrásokat, ugyanakkor nem látok a költségvetésben erre az eszközre az allokált eh, forrásokat, tehát ezt is biztosítanunk kell. Figyelembe kell venni, hogy ez a korábban felhasznált hármas struktúra, átalakulás előtti, átalakulásban lépő, átalakulás utáni országok, ez ma már nem időszerű. Nézzük meg az afrikai folyamatokat, nézzük meg a fiatalok új szerepét ezekben a folyamatokban. Itt őnekik rendkívül specifikus problémáik vannak, például a családalapítással, a szakmai életükkel, a közéletbe való részvétellel. Ezt ezen a területen is segítséget kell nyújtanunk a problémák megoldásában. Nagyon tetszett az, amit Pöttering korábbi parlamenti elnök úr mondott. Nekem van tapasztalatom a Konrad Adenauer Stiftunggal. Ők nagyon határozottan, bátran támogatták a politikai problémák megoldását, segítettek a pártrendszer felépítésében. Ezt is meg kell mutatni, hogy a modern, több párti rendszer, működési modellek felépítése és fontos feladat, ezt is támogatni kell. Mindez természetesen ideológia semlegesen. De hát meg kell mutatnunk, hogy ez a legfontosabb probléma az átmenetek esetén. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy mivel roppant érdekes eh, volt ez a vita, de a tolmácsoknak is kell valamit ebédelniük ezért megadjuk a lehetőséget, hogy röviden válaszoljanak, és aztán lezárom az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos módon kollégám nem lehet itt, mert a sürgősi ülésen kell részt a tanácsban. Alexander Graf Lambsdorffnak köszönöm, kiváló jelentést készített, ugyanez igaz az árnyék előadókra is az külügyi szolgálat nevében annyit mondhatok, hogy nagyon jó az, hogy ilyen pozitívan reagálnak a javaslatunkra. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan gondolkozunk ez ügyben. Ami jó mutatja, hogy mennyire komoly érdeklődést vált ez a javaslat kollégáim részéről is kiderült, valóban szükség van erre a szükség van erre az új eszközre, hiszen változások zajlanak ezek Afrikában, és mi nem mindig találjuk a megfelelő eszközt arra, hogy reagáljunk erre. Igen, igen, nem is értjük, hogy nem elképzelni se tudjuk, hogy az Európai Parlament ne vegyen részt ebben a folyamatban, ezért természetesen az Európai Parlament szerepe nem csak a munkacsoportban, hanem a felügyeletben, az alapítvány működésének felügyeletében elengedhetetlen. Ami a finanszírozást illeti, sosem gondoltuk, hogy az alapítvány az EIDHR forrásait teljesen felhasználná. Nem az EIDHR nagyon fontos számunkra, és nem kívánjuk működését megkérdőjelezni. Ugyanakkor az EIDHR nem bizonyos feladatokat nem tud megfelelően ellátni, és ezért ennek az alapítványnak kellene bizonyos feladatokat ellátnia. A lényeg az, hogy a kedvezményezetteket ne keverjük össze, hanem inkább egy, egy, egy, egy olyan finanszírozást nyújtsunk, ami aztán meg sokszorozódik, ez ilyen induló tőkeként, vagy induló pénzként járulhat hozzá a pluralizmus, a demokratikus ö, folyamatok ö, kialakításához, de ha egyszer beindul ö, a szervezet, akkor már EIDHR-ből vagy más eszközökből lennének jogosultak támogatásra. Szerintünk nincsen átfedés, hanem éppen, úgy kiegészíteni egymást a két eszköz, sőt hozzáadott értéket is jelenteni ez az alapítvány. Végezetül a konzultáció és együttműködés más szereplőkkel, alapítványokkal, civil szervezetekkel, Most ezt elengedhetetlennek tartjuk, hiszen az átmenetben jó néhány szervezet segít, ezért velük együtt kell dolgozni, és tanulni kell tőlük. Köszönöm. Uh, um, very useful. Köszönöm szépen ezt az összefoglalást. Azzal zárom le az ülést, hogy megköszönöm a titkárságnak, a munkatársaimnak azt, hogy megszervezték mindezt, és hogy továbbra is foglalkoznak ezzel a projekttel, továbbra is várom a kollégákkal való együttműködést hadd zárjak le, hazárjam le azzal az ülést, ami két fontos eh, szervezés szempontjából. December 15-a módosítók benyújtásának határideje, a következő héten van ez. És minden írásos módosítást ezen időpont előtt küldjenek el. A következő AFET ülés hétfőn este Strasbourgban lesz, 6.30-kor, és eh, az bizottság alelnöke, a főképviselő asszony is részt vesz az ülésünkön. Köszönöm, hogy eljöttek. Viszlát!